Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the floor, I understand. Estaras asszony szót kér, ha jól értem? Ügyrendi kérdésben, igen. Ügyrendi felszólalás. Ma 11 óra 30-kor fogunk szavazni, és ráadásul késésbe vagyunk, azért, mert nincs itt se a bizottság, se a jelentéstevő, de én azt szeretném kérni, hogy ezt a munkát vegyük komolyan. Uh, uh, colleague, uh, I am a... Kedves kollega, én ezt értem, az, hogy itt ülök, az nem azt jelenti, hogy nem próbáljuk megtenni a szükséges lépéseket, ahogy mondtam. Elnézésüket kérem, nincs más lehetőségünk, mint telefonálgatunk, megpróbáljuk megtalálni őket. A jelentéstevő érkezik, a biztos megérkezett, és ahamint leült a biztos, elkezdhetjük még a jelentéstevő nélkül is. Commissioner, good morning. Uh, I would appreciate... Biztos úr, jó reggelt kívánok. Örülnék, hogyha elkezdhetnénk. A jelentéstevő úton van, de ahogy már mondtam,